Megadom a szót a tanács nevében a tanács képviselőinek. Monsieur le Président! Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Június 26-án pénteken fekete nap volt. Több terrortámadás történt azon a napon. Három országban még hozzá, egy egyidejűleg Franciaország, Kuwait és Tunézia, ez a három ország. Ezek a támadások megint emlékeztetek minket arra, hogy mennyire nemtelen jellegű a terrorizmus, és főleg az úgynevezett kivégzések mennyire embertelenek. A válaszunk határozott és szolidáris kell, hogy legyen Június 26-án az Európai Tanács egyetemen bejelentette, hogy meg kell erősíteni a fellépésünket a terror fenyegetés ellen. A terrorizmus elleni harc nyílt társadalmunk, demokratikus társadalmunk számára az egyik legjelentősebb kihívás. A egyik legfontosabb prioritás számunkra, elnökségünk számára ez abszolút prioritás fog élvezni támaszkodunk a korábbi elnökségek munkájára, figyelembe vesszük az belső és külföldi, belső és külső biztonsági aspektusokat. A luxemburgi elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy az Európai Unió koherens megközelítést alkalmazzon a terrorizmus elleni harc során. Egyrészt a belső aspektusokat, másrészt a külső aspektusokat is figyelembe vegye a biztonság területén szolid, erős, gyümölcsöző együttműködésre van szükség a tagállamok, a bizottság, a külső szolgálat, külügyi szolgálat és az Európai Uniós koordinátor között. Megvannak az eszközeink, mint az Europol, a Eurojust, a Frontex és a CEPOL. Ezeknek az eszközöknek biztosítanunk kell a szükséges forrásokat. A Párizsban elkövetett januári támadásokat követően az állam és kormányfők e- február 12-én elfogadtak egy nyilatkozatot. Ez három pillére támaszkodott. A polgárok biztonságának a garantálása, megelőzés, a radikalizáció megelőzése, az értékek védelme és együttműködés nemzetközi partnerekkel. Az Európai Unió koordinátora a terrorizmus elleni harc területén a tanács számára és az Európa tanács számára teljes jelentést nyújtott be ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtásáról. Április 28-án az Európai Bizottság elfogadta az Európai Biztonsági Programot. Tegnap folyt erről a vita. A terrorizmus elleni harc az egyik legnagyobb prioritásként szerepel ebben a dokumentumban a terrorizmus nemzetközi jellegét hangsúlyozza, és a mi fellépésünk ugyanolyan szinten, nemzetközi szinten kell, hogy történjen. Ez azt jelenti, hogy a külügyi tanács november 9-én elfogadta a következtetéseket a terrorizmus elleni harcról, aminek a célja, hogy megerősítse pontosan az észak-afrikai országokkal, a közel-keleti és az öböl országokkal, Törökországgal, balkáni országokkal az együttműködést kapacitásokat kell megerősíteni a terrorizmus elleni harc során, és erre vonatkozó intézkedéseket is elfogadtunk. Libanonban, Törökországban már előrelépések történtek ezen a területen. A terrorizmus elleni harc koordinátora Tunéziába ment, egy szolgálati delegáció fejeként, ahol a főképviselő a tunéziai miniszterelnöknek egy sor támogató intézkedést javasolt. Továbbá egy task force is felállt, stratégiai kommunikáció feladata. A célja a figyelemfelkeltés és a kommunikáció az arab világgal kapcsolatban. Továbbra is aktívan kell, hogy együttműködjünk az ensz a NATO-val, az Európa Tanácssal és más nemzetközi szervezetekkel. Továbbá kétoldalúan együtt kell, hogy működjünk a legfőbb partnerekkel, mint például az Egyesült Államok. Június 6-án a külügyi tanács, a miniszterek úgy döntöttek, hogy konkrét programokat kell fölállítani, meg kell el, előzni a saját országainkban a radikalizációt, továbbá a partner országainkban és a központi országokban is ezt a radikalizációt. Hogy lehetséges az, hogy, ezek, hogy a fiatalok, akik a mi iskolánkban jártak, őket vonzák ezek a radikális hálózatok, amelyeknek a célja csak az erőszak végig kell ezt vizsgálnunk, több szinten is meg kell, hogy vizsgáljuk az oktatás területén, az integráció területén, az értékeink szempontjából. Egy kiválóságok központját állítottuk föl a radikalizáció val kapcsolatos figyelemfelkeltés céljával. Más intézkedésekre is szükség van. Meg kell erősíteni a Schengeni szabályok végrehajtását. A dokumentumokat, a személyes dokumentumokat rendszeresebben ellenőrizni kell megfelelő adatbázis alapján és kockázatelemzés alapján június 15-én véglegesítettük ezeket a szabályokat, és ezek már érvényesek is a határokon, aktualizálni kell ezeket a feladatokat. Továbbá internetes rendszert is felállítottunk július 1-én az Europol keretei között azért, hogy fölgyorsítsuk a források felhasználását, és megerősítsük az érintett szektorokkal az együttműködést. A terrorista propaganda szintjét és hatását, extrémista és erőszakos internetes propagandát kell, hogy korlátozzuk, hiszen ezek az alapjogokat sértik. A tanács nagyon gyorsan el is kell, hogy fogadjon egy határozatot az Európai Unión belül, az Európa Tanács terrorizmus megelőzési egyezményének az aláírásáról, hiszen a terrorista, külföldi terrorista harcosokról van szó. A külügyi szempontok alapján azok az országok, ahol különösen erős, különösen jelen van a terrorista fenyegetés, segítenünk kell ezeket az országokat, hogy ők maguk is tudjanak harcolni a terrorizmus szociális okai ellen. A fiatalok munkanélkülisége, ami frusztrációt okoz a fiatalok körében, és aki, ami így egy kedvező táptalajt teremt a terrorista rekrutálás számára. Tunézia erre egy kiváló példa. A luxemburgi elnökség aktívan föl fog lépni ezen a területen. A jövő hétre javasolunk egy új együttműködési kezdeményezést a Magreb országokkal. A fiatalok foglalkoztatására, a szakmai képzéséről fog ez szólni, hiszen úgy gondoljuk, úgy gondolom, hogy ez a gyökere, és a gyökereknél kell megfogni ezt a problémát, hiszen a fiatalokat ezért vonzák a terrorista kalandok Szíriában, vagy akár a saját hazájukban. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék a radikalizáció témájára kitérni. Olyan gyorsan terjed ez a jelenség, ami nagyon aggályos. Bizonyos fiatalok nagyon gyorsan radikalizálódnak, akár két hónap alatt. Október 19-én és 20-án konferenciát fogunk szervezni erről a témáról, méghozzá a újra integrálásáról, illetve a börtönökben is a radikalizáció kérdéséről, hiszen sokszor a fiatal terroristák itt, itt toborozzák. Ezért a külügyi harcosok, a külföldi harcosokkal is foglalkozni fogunk, hiszen ez egy másik probléma, ezzel is foglalkoznunk kell. Tisztelt a Jehova biztos asszony, a terrorizmus elleni harc finanszírozását az igazságügyi finanszírozási témák körébe fogja venni. Meg kell erősítsük azokat az eszközöket, amelyekkel harcolni tudunk az interneten és a közösségi hálókon a terrorizmus terjedése ellen, hiszen ezek az eszközökkel is radikalizálják és toborozzák a fiatalokat. Egyértelmű kell, hogy legyen az üzenetünk, föl kell, hogy lépjünk a terrorista propaganda ellen. Jó, a médiában is fel, vannak feladataink. Különösen fontos a tűzfegyverek és a, ezeknek a kereskedelmének a szabályozása. Meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket az információcsere területén is. Az informális holnapi igazságügyi és külügyi miniszterek luxemburgi ülésén foglalkozni fogunk az infor- a rendőri szervezetek és a titkosszolgálatok közti információ cserével. Ahogy tegnap is mondtam, a belső biztonság 2015-2020-as programja a luxemburgi elnökség számára prioritást jelent, és ez egy különösen hasznos és aktív eszköz lehet a terrorizmus elleni harcban. Határozottan kell, hogy föllépjünk, főleg a, ennek a fenyegetésnek, ennek az ostott csapásnak a legmélyebb gyökereit kell, hogy megfogjuk, és ott kell, hogy harcoljunk ellene, hiszen a lakosságunkat, az államot támadják ezek a jelenségek, és rendszeresen rombolják az értékeinket. A demokráciában nagyon fontos, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsuk, és ez a számunkra a vezérelv. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Uh, European... Nagyon szépen köszönöm. Most az Európai Bizottság részéről Dimitris Avramopoulos biztos. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők. Június 26-án Franciaországban, Tunéziában, Kuwaitban, terrortámadás történt, ugyanúgy, mint Szomáliában. És ezek a terrortámadások ismét azt mutatják, hogy mennyire brutális és emberellenes a terrorizmus. Mindenek előtt a bizottság nevében szeretném kifejezni együttérzésünket az áldozatok családjának, és szeretnénk kifejezni támogatásunkat, szimpátiánkat azok iránt, akik szenvedtek a terrortámadásoktól Európában és máshol. Mélyen elítéljük ezeket a terrortámadásokat, és szilárdan kitartunk azon szándékunk mellett, hogy fellépjünk a terrorizmus ellen. Biztonságot szeretnénk adni a polgárainknak úgy, hogy értékeinket közben fenntartjuk. A fenyegetések állandóan jelen vannak. A áldozatok arra emlékeztetnek, hogy pillanatnyilag az a realitás, hogy ki vagyunk téve a terrorizmusnak. Természetesen a kompetens nemzeti hatóságok feladata a terrorizmus elleni harc. Az információcsere nagyon fontos. Szuszban, Szankántemben és Kuwaitban is láttuk az intolerancia, a türelmetlenség véres kézjegyét. Nagyon fontos azt is tudnunk, hogy a terroristák általában puha célokra koncentrálnak, mint például vallási építmények, vagy helyek. Tisztelt tagok! A bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködött abban a tekintetben, hogy a lehető leghamarabb azonosítsa, hogy az Európai Unió hol, milyen területen és hogyan léphet fel a radikalizáció és a terrorizmus ellen. Szorosan együttműködtünk a tagállamokkal, és együttműködünk, hogy szembe helyezkedjünk ezzel a kihívással. Áprilisban a bizottság egy európai biztonsági agendát terjesztett elő. Az agendán a prioritásaink között elsődleges helyen szerepel a terrorizmus elleni harc és a biztonság. Nagyon fontos, hogy a jogállamiság és az emberi jogok garantálásával küzdjünk a terrorizmus ellen. Az agenda számos cselekvési tervet fogalmaz meg, melyel a terrorizmus ellen felléphetünk és már elkezdtük a végrehajtását. Most néhány politikai jelentőségű témára szeretnék áttérni. Először is. A radikalizáció megelőzése létfontosságú. A radikalizáció ellen fellépünk, és szeptemberben szeretnénk egy programmal kiegészíteni a már meglévő programokat. Úgy gondolom, hogy a megelőzés a terrorizmus ellenes politikában alapvető jelentőségű az európai politikában. Másodszorban, július 1-én létrehoztunk az Európolnál egy új internetes osztályt teljes mértékben működőképes lesz az elkövetkezendő 12 hónap alatt. Ennek az egységnek az lesz a feladata, hogy a terrorizmus jelenlétét észlelje és megpróbálja kiküszöbölni. Harmadsorban az év végén a bizottság formálisan is kezdeményez egy európai szintű együttműködést az internetes gazdasággal. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy jobban kézben tartsuk azt, hogy hogyan lehet terrorista propagandához jutni az interneten és a közösségi hálózaton. Egy workshopot tartunk ebben a tekintetben július 24-én. Az internetes ipar és a bűnüldöző szervek képviselőinek részvételével. Negyed sorban a külső határok védelmét szeretném kihangsúlyozni, amely roppant lényeges. A tagállamok támogatását mindenképpen prioritásnak tartjuk. A bizottság a tagállamokkal történő szoros együttműködésben már beazonosította a közös kockázati mutatókat. Az Europol és a Frontex segít a tagállamoknak abban, hogy ezeket végrehajtsák. Pillanatnyilag áttekintettük a határőröknek szóló kézikönyvet is. Az európai határ és vám őrizet kockázat becslésében kihangsúlyozzuk az információ csere fontosságát a vámszervek és a bűnüldöző szervek között. Az ötödik pontom. Szeretnénk a terroristák finanszírozását nyomon követni és leállítani. És pedig pénzügyi felderítő egységekkel. A nemrég elfogadott pénzmosás ellenes irányelv is hatékony lehet a terrorizmus finanszírozásának megszüntetésében. A hatodik pontom az Európai Biztonsági Agendában is említjük, hogy jobban kell védenünk polgárainkat és a kritikus infrastruktúrát a terrorista támadásoktól. Ehhez gyakorlati eszközök szükségesek, mint például iránymutatók, amelyek arra céloznak, hogy hogyan lehet az említett puha terrorista célpontokat jobban védeni. A kritikus infrastruktúra védelmét is szeretnénk megoldani, szeretnénk a felkészültséget javítani, és szeretnénk a válaszadási képességet is javítani. A hetedik pont a polgári repülés a terroristák kedvelt célpontja marad. Éppen ezért a bizottság folytatja az ezen a területen történő biztonság javítását. A tagállamokkal közös folyamatot indítottunk el, hogy beazonosítsuk a konfliktusos zónák helyét, és megpróbálunk a légitársaságoknak és az utózó közönségnek jobb információkat nyújtani. A nyolcadik pontom most a PNR-t és az Európai Uniót megemlíteni, hiszen ez egy nagyon fontos elem a biztonsági együttműködésben. Szeretném itt kifejezni hálámat és köszönetemet a parlamentnek, hiszen a parlamenti képviselők is nagyon sokat fáradoztak azon, hogy a PNR tekintetében sikerült tető alá hozni a megállapodást. Bizakodom abban, hogy ha ilyen konstruktív módon folytatjuk az együttműködést, akkor a társjogalkotók megállapodhatnak olyan szövegekben, amelyek az adatvédelem legmagasabb színvonalát képviselik, és hatékonyak tudnak maradni. Kilencedik pontom. A közelmúltban történt támadások azt mutatják, hogy a nemzetközi együttműködésnek és a nemzetközi koordinációnak is jobbnak kell lennie. A tunéziai támadás amellett, hogy roppant brutális volt, szimbolikus is volt, hiszen turisták ellen volt. Azonban az ország létfontosságú gazdasági szektorát ég, érintette. Megsértette Tunézia vendégszeretetét, és arcul csapta Tunézia Európához kötődő baráti kapcsolatait. Tunéziai barátaink mellett állunk, és szolidarisak vagyunk velük. Azonban ez arra is emlékeztet, hogy saját biztonságunkat is növelnünk kell. A Bardo Múzeum elleni támadás előestéjén jártam Tunéziában, és partnereimmel arról tárgyaltunk, hogy az Európai Unió hogyan tud támogatást nyújtani. Együtt kell működnünk, hogy azonosítsuk a radikalizáció nyomait, hogy a terroristák útvonalait nyomon kövessük, és hogy jobban felépítsük a biztonsági kapacitásokat. Tisztelt parlamenti képviselők! Nagyon sokat fáradoztunk az elmúlt hat hónap során. Nagyon jó haladást sikerült számos területen elérnünk. Azonban a közelmúlt támadásai emlékeztetnek minket arra, hogy még nagyon sokat ennivaló. Tartozunk ezzel az áldozatoknak, tartozunk ezzel polgárainknak, és tartozunk ezzel partnereinknek. Folytassuk ezért a munkát, határozottsággal, fáradozzunk közösen a terrorizmus és a radikalizáció ellen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók képviselőit hallgatjuk meg első körben. Néppárti frakció nevében Monika Holmeyer asszonyt hallgatjuk meg két percben. Köszöntöm Önöket a Soros Tanácsi Elnökség és a biztos jelenlétében, kedves kollégák, szeretném elmondani, hogy a közel múltban történt terrortámadások Jól megmutatták számunkra, hogy a mi nyílt társadalmunk sebezhető, és azt is megmutatták számunkra, hogy a közvetlen szomszédságunkban, a közel-keleten, illetőleg az afrikai kontinens irányában még sosem volt ennyi békétlenség és ennyi szörnyűség, mint napjainkban. Úgyhogy ez sürgősen szükségessé teszi, hogy egyrészt a velünk együttműködni hajlandó partnereknek segítsünk abban, hogy a terroristákat közvetlenül ott helyben leküzdjék, és én üdvözlöm azt, amit a biztos ezzel kapcsolatban elmondtam, és amit látunk álláspontként a tanács részéről, azt is üdvözlöm, hogy a biztonság kérdésével nagyon konzekvensen kíván foglalkozni, és ez természetesen azt is jelenti, hogy meg kell kísérlenünk intézkedéseket tenni, Eh, amelyekről talán azt gondoljuk, hogy talán jobb lenne, hogyha nem kellene őket megtennünk, de ma sajnos mégiscsak meg kell őket tennünk a polgárok megfelelő védelme érdekében. Ennek során egy nagyon fontos eh, rész, eh, egy nagyon fontos eszköz a PNR, az utas nyilvántartási rendszer, amelyet észszerűen kell alkalmazni, és az európai országokon átívelően kell alkalmazni, adott esetben harmadik országokból származó adatokkal egybevezetve. vezetve annak érdekében, hogy a külső eh, határainkat megfelelően biztosítsuk. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy nehéz az alvó terrorista sejteket felfedezni, azokat, akikről azt gondoltuk három-négy évvel ezelőtt, hogy ugye veszélyesek voltak, aztán akkor elkezdtük őket megfigyelni, utána azonban felhagytunk a megfigyelésükkel. Ők olyan emberek, eh, akik eh, első pillantásra nem nagyban különböznek öntől vagy tőlem, de aztán mégis egyik pillanatra a másikra gyilkossá válnak. Tehát jó lenne, hogyha e, ezeket az ilyen alvó terrorista sejteket, terroristákat megpróbálnák e, kivonni a rendszerből, és a radikalizációhoz vezető terrorista hálózatokat megpróbálnak felszámolni. Számomra azt tűnik fontosnak, hogy a radikalizálódás és az extrém emberek ennek a felhasználása a terrorista szervezetek által saját céljaikra, ez meg legyen akadályozva minden jogállami eszközzel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták frakciója nevében Tanya Fajon kap szót kettő percben. Köszönöm szépen azok a terrorista támadások, amelyek most megrázták Európát, ezek mindenképpen elítélendőek. Az erőszakkal és a gyűlölettel szemben közösen kell fellépnünk a közös értékeink alapján, a tolerancia, a szabadság és az egyenlőség elve alapján. A szocialisták nem csak azt hangsúlyozzák, hogy a biztonságot kell növelnünk, hanem azt is hangsúlyozzák, hogy fel kell ismernünk a terrorizmusnak a szociális okait, gyökereit. Különösen pedig a harmadik országokban gyökerező okokat, a konfliktusokat, a szegénységet, hiszen ezek mind-mind hozzájárulnak a vallási háttérrel együtt a terrortámadásokhoz. A extremisták elsősorban ott burjánzanak, ahol bizalmatlanság van, ahol jelentkezik a vallási háború, nagyon sok olyan európai fiatal van, aki Szíriába vagy éppenséggel Irakba megy, hogy harcos legyen. Tehát itt Európában is az oktatási programjainkat és az integrációs programjainkat javítani kell, hogy jobb legyen a megértés. Itt Európában az állam és a vallás kérdéseiben. Ez adott, tehát biztos, hogy vannak eszközök, eh, amelyekre szükségünk van, de nem alkalmazhatunk olyan intézkedéseket, amelyek minden egyes légi utasból egy potenciális terroristát csinálnak a hatóságok szemében, hiszen akkor már nyertek a terroristák itt Európában. Én meg vagyok győződve arról, kedves kollégák, hogy a terrorizmus elleni harcban, a radikalizálódás elleni harcban, az extremizmus elleni harcban csak is a vélemény nyilvánítás szabadsága, az emberi méltóság lehet a megfelelő fegyver. Ez fogja megnyerni számunkra a gyűlölet elleni háborút. Császtanok, van half minute. ECL frakció nevében Császtanok, akkor másfél perc. Tisztelt elnök úr, a kuwaiti, a franciai és a tunéziai tengerparti támogatások, ezek elkeseredett hely, helyé váltak. Tehát uh, június 26-ai támadásokat követően ezek el lettek ítélve, ezek a területek, a végrehajtók, mindannyian kapcsolódnak valamilyen módon az ISIS-hoz. Az ISIS folyamatosan főszereplő a tragikus közekeleti események során. Egy hónappal az után, hogy Kobani felszabadulását ünnepelni lehetett, hatalmas mészállás történt, több mint 200 polgár, és nagyon sok nő és gyerek lett az áldozat. Az iszlámi állam Irakban, Szíriában egy új dzsihadista, terrorista rendszeré vált. A múltban nemzetközi terror tevékenységeket Al-Qaeda modell alapján láttunk, és nem számított, hogy mivel indokolták a támadásokat, de az ISIS most egy új, brutálisabb modellt mutat. A terrortámadások sokkal inkább vallási nézeteken, kisebbségek, a kisebbséghez való tartozáson alapul, és nem pedig államokat támad. Egyértelmű, hogy sokkal többet kell, hogy tegyünk itt az Európai Unióban, hogy odafigyeljünk, hogy megelőzzük a radikalizációt, a toborzást, és nagyon fontos biztonsági intézkedéseket kell, hogy hozzunk például a PNR a légi utazás során, és jobban kell nyomon követnünk az gyanús személyeket, és Szírakban, Irakban és Líbiában is nagyon fontos a föllépés. Köszönöm. Tanak úr, elfogad egy kékkártyás kérdés Jakabcsis úrtól? Igen, elnök úr. Jakabcsis úr, önél szól. Köszönöm. Köszönöm, hogy elfogadja a kékátyás kérdésemet. Szeretném azt megkérdezni, egyetérte velem abban, hogy az egyik olyan ország, amely hasonló helyzetben van Európában, Bosznia-Hercegovina, ahol nagyon sok muszlim él, akik sokszor cél, megcéloznak a toborzók, terroristákat toborzók. Egyetérte azzal, hogy itt az Európai Unióban jobban oda kell, hogy figyeljünk a bosznia-hercegovinai helyzetre, és segítenünk kell a hírszerző tevékenységüket. Köszönöm a kérdést. Igen, a Nyugat-Balkánnal én nagyon sokat foglalkozom, a montenegrói jelentés előadója voltam, illetve bosznia-hercegovinai jelentésnek az árnyék előadója voltam. Igen, az összes nyugat-balkáni országban, a muszlim kisebbség körében, különösen Koszovóban, Albániában, Albániában, Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában igen jelentős probléma a radikalizáció és a dzsihadi terrorista elvek terjedése. Lehet, hogy már 700-an is harcolnak ezekből az országból az ISIS mellett Irakban és Szíriában. Ez egy súlyos probléma, a NATO nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, és mindaz, ami megelőzi ezt, vagy segíti ezt a helyzetet, az nagyon fontos a régió biztonsága szempontjából. Köszönöm. On behalf ALDE frakció nevében Fernando Mauro Barandiarán képviselője a szó. Los atentados en cadena del... Köszönöm szépen, elnök úr. A június 26-ai támadások összességében több mint 60 áldozat életét követelték, köztük nagyon sok európai turista lelte halálát a tunéziai tengerparton. Itt egy szélsőséges helyzettel van dolgunk, nem szabad, hogy normálisként fogadjuk ezt a helyzetet el, és megengedjük azt, hogy más országokban, olyan országokban, mint Tunézia, amelyek most léptek a demokratizálódás útjára, a terroristák újra lecsapjanak. Ezekben az országokban szeretnék a helyzetet, a biztonságot aláásni a terroristák. Az észak-afrikai országok, az Európai Unió és az uniós külpolitika számára mindenképpen prioritást kell, hogy jelentsenek. A legutóbbi támadás után tudatossá vált számunkra, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Unió a terrorizmus elleni harc Líbiában, Algériában, Tunéziában, Marokkóban és általában Észak-Afrikában valamennyi eszközét felhasználja. Az legutóbbi vita alkalmával hallottunk már ezzel kapcsolatos követeléseket, de hát mi változott időközben? Mi történt időközben? Mit látunk a gazdasági, pénzügyi területen? Milyen erőfeszítéseket? Ezek elégtelenek voltak. Sürgősen szükséges ezeknek az országoknak a bevonása a cselekvésbe, és nem csak szép szavakat kell pufogtatnunk. Az észak-afrikai biztonsági helyzetnek a nehézséget fel kell ismernünk, hiszen ott a hozzánk közeleső határokon továbbra is az instabilitásnak eh, a darásfészkei vannak. Hogyha ott kopogtatnak az ajtókon terroristák, akkor gyakorlatilag a saját ajtónkon kopogtatnánk már. Biztosítanunk kell a saját határainkat, nem várhatunk most már akármeddig. Szükségünk van más országok támogatására, de természetesen nekünk magunknak is támogatnunk kell az érintett országunkat, különben túl késő lesz már. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE frakciója nevében Cornélia Ernst képviselő asszony kap másfél percben szólt. Köszönöm szépen! Az elmúlt napok súlyos terrorcselekményei milyen megráznak mindenkit, velem is ez a helyzet, de nagyon gyakran elmondtuk már, hogy számtalan vitát folytattunk le ebben a témakörben, változni azonban semmi sem változott a válasz mindig az hogy több megfigyelés, több fegyver, több represszió. De hát ez nem vezetett azokhoz az eredményekhez, amiket elvártunk volna, és sosem tettük fel azt a kérdést, hogy hogyan tudunk az olyan országokban, ahol a terrorizmusnak a gyökere van, hogyan tudjuk ott a, ezeknek a terroristáknak a támogatását megakadályozni. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy támogatást kapjanak, hogyan tudunk ott demokratikus folyamatokat kibontakoztatni. Én újra és újra arra gondolok, hogy ellátogatunk egyszer Irakba, és ott föl kellett, hogy tegyük magunknak a kérdés, hogy miért olyan sikeres ott e, a helyzet. Azért, mert ott e, a népnek egy része támogatja az ottani folyamatokat. A Bill püspöken mondta nekünk, és ezt továbbadnám, nem fegyverekre van szükségünk, hanem a, a szunitákkal való megbékélésre és a nép támogatására van szükségünk, nem a terroristák támogatására ez az, amiért egyébként mi itt semmit nem teszünk. Tehát folytassunk komoly vitát az okokról, azokról az okokról, amik oda vezetnek, hogy fiatal emberek, vagy mások is adott esetben terrorista akciókra vetemednek, és lássuk, hogy a mi saját társadalmunknak még a deficitjei. Miért van az, hogy oda elmennek a közel-keletre terrorista cselekményekbe részt venni a fiatalok Európából? Tehát hol vannak a saját deficitjeink, mit tehetünk ezek ellen, Sajnos egy légiutas adatnyilvántartás ebben jottányit sem fog segíteni, úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy erre ne is fecséreljük el az energiáinkat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most a függetlenek, illetve az EFDD nevében Paul Nuttall kap szót. Elnök úr, biztos úr, az Európai Parlamentben én már óvtam attól, hogy a következő terrorista támadás nem kérdéses. A kérdés csak az, hogy mikor lesz. Miután ezt elmondtam, Grenoble-ben lefejeztek embereket, utána Tunéziában robbantottak, és Kuwaitban pedig egy mecset ellen intéztek támadást. Egy dolog összeköti ezeket a támadásokat politikailag inkorrektek voltak. De azt is szeretném elmondani, hogy az iszlám nevében követték el őket. A saját országomban az ellenkezőjét állítják. Az emberek semmi köze ezeknek a támadásoknak az iszlámhoz. Igazából nagyon veszélyes ezt mondani. Ezek a terroristák, ezeket az atrocitásokat mind-mind az iszlám szent könyvéből vezették le akkor hogy lehet azt mondani, hogy ezeknek a támadásoknak semmi köze az iszlámhoz? Ez körülbelül azt jelenti, hogy az inkvizíciónak semmi köze a katolikus egyházhoz. Hogyha a radikális iszlámmal foglalkozunk, akkor legalább legyen annyi bátorságunk, hogy nevezzük meg, hogy honnan ered ez? Nem abból ered, hogy nincs oktatás, hanem abból ered, hogy a Korán teljesen retrográd módon értelmezik. Ez vezet a szélsőségesi támadásokhoz. Nem szabad bekötni a szemünket. Elítéljük különben a homofóbiát, elítéljük a végtagok levágását, ott ezt mind megtaláljuk. És nézzük meg, hogy Szaudi-Arábiában milyen gyakorlat folyik. Azt gyakorolják, amit mi elítélünk. Eleget kell véget kellene vetni, ki kell jelenteni, hogy elég. Különben előbb-utóbb tényleg megtörténik még ebben a században a civilizációk harca. A közel-kelet utcáin, a közel-kelet városaiban, de lehet, hogy Európa utcáin és városaiban is sor kerül majd a kultúrák, a civilizációk közötti harcra. Az a kötelességünk, hogy stabil és jobb társadalmat hagyjunk az utódjainkra ne olyan társadalmat hagyjunk az utódjainkra, ahol a homoszexuálisokat üldözik, ahol a nők kevesebbet érnek, mint a férfiak, másodrangú emberek. A keresztények és a muzulmánok együttélését úgy kell biztosítani, hogy a mi liberális demokráciáinkat a utódainkra tudjuk hatni, ami toleráns, liberális és demokratikus. Nem opció az, hogy ezeket a, kultúra, a kultúránkat elfelejtjük, a gyermekeinknek tartozunk. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm. Most. Uh, az ENF frakció nevében eh, Borgézió képviselő. Köszönöm elnök úr, de komolyan azt gondolják, hogy az iszlám terrorizmus ellen föl tudunk lépni ezzel a kevésség koherens félintézkedésekkel, amelyek ráadásul későn jönnek. A bizottság meg a tanács a terrorizmusról, meg az illegális bevándorlásról folyamatosan beszélnek, ugyanakkor a Eurojust most elismeri, hogy ez az illegális forgalom ez, illetve az emberkereskedők Európán belülről finanszírozzák az ázészt. A vallási elem alapvető ezen bűncselekmények mögött az szélsőséges iszlám legitimizációja van, amit az imámok a, akár a közösségi hálón is, vagy akár a mecsetekben terjesztenek. Mi meg csak fél intézkedéseket hozunk. Az összes fundamentalista mecsetet be kell zárni nálunk is, mint ahogy ezt Tunézia meg akarja tenni. Elég ez a mazochizmus, meg blabla, meg izoflóbia, a Charlie Hebdo előtt ott voltam néhány órával a súlyos támadás után, ott voltam, beszéltem az emberekkel. Senki nem beszélt az iszlamofóbiáról, erről csak itt beszélünk. Ez a fals, mazohista antiracizmus sokkal inkább szolgálja az fundamentalizmust. Ez egy vírus, ami terjed azon keresztül is, hogy a, el bátortalanítja az embereket, fenyegetést alkalmaz a támadások eszközével. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy nagyon erős a szervező képességük a dzsihadistáknak, hanem a támadásokkal és az félelem terjesztésével egész Európára a sária törvényét akarja ráerőszakolni. Ébredjünk már föl itt Európában. Grazie, Köszönöm, a képviselő. Bruno is képviselő következik. Elnök úr, három oka van a terrorizmusnak, ami nálunk terjed. Az első az, hogy próbálják tönkretenni a re- rezsimet, és az iszlám radikalizmus terjesztik. Irakról beszélek, Líbiáról beszélek, Szíriáról is. Ez egyértelmű eszközökkel történt, diplomáciai manipulációval, romboló háborúval, ami a nyugaton is elképzelhetetlen módon terjed. A második, hogy rosszul ismerjük, nem ismerjük megfelelően azt a vallást, ami annyira agresszív, és ami nagyon sok követője szerint a háború legitim eszköze a közösségük terjedésének. És amit a hitetleneknek, akit a hitetleneknek hívnak, azok ellen akár a legkegyetlenebb eszközöket is lehet alkalmazni. Egyébként pedig a muzulmán országokból ellenőrizetlen módon érkeznek a bevándorlók, és a mi európai előregedő társadalmunkban terjesztik az ő elképzeléseiket, gondolataikat, és ezért folyamatosan támadják a mi értékeinket, és valós civilizációs múltbeli értékeket tönkreteszik. Ezen a területen, ezen a táptalajon terjed a terrorizmus, a terroristák, és így uh, tudnak szerezni maguknak társakat is Európában. Köszönöm. Roberta Metzola képviselő, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Európát a terrorizmus Felhői árnyékolják be. Pontosan tíz év telt el azóta, amióta borzasztó londoni terrortámadások voltak. Néhány hónappal ezelőtt volt a Charlie Hebdo elleni támadás, és csak néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államokban a Charleston templombeli támadás volt. Néhány nappal ezelőtt Franciaországban, Tunéziában és Kuwaitban együttesen volt támadás, hasonló módon Nigériában, a Boko Haram, illetve Al-Shabaabban, Kenyában is támadások voltak. Sokkal többet kell tennünk azért, hogy leállítsuk a terrorizmus. Bárhol is történik ez. Egy napon, csak egy napon 66 embert töltek meg Tunéziában, Kuwaitban és Franciaországban. Ez egy nagyon fontos új időszakot jelent már a terrorizmus és az extremizmus elleni harc területén most már nem ismerik a vallási szabályokat, nem ismerik a határokat. A vallás csak fedezetként használják ahhoz, hogy ezeket a borzasztó bűncselekményeket elkövessék. A tunéziai támadások az iszlám, támadá, iszlám államhoz kapcsolódnak. Fogalmazunk egyértelműen, rendkívül felelősek vagyunk, hiszen ezek értelmetlen, erőszakos cselekmények. Nem az iszlám vallás képviselik, nem is államot képviselnek ezek az emberek és ezek a támadások. Mi szeretnénk támogatni az áldozatokat Tunéziában, az arab tavasz állama volt, és most pedig egy káoszos országá vált Líbiára, és ugyanez igaz. A Bokarami támadás követően napról napra Szomáliában és Nigériában támadások vannak, pedig meg kell, hogy vegyük az összes állampolgárt. Most már nincs időnk, nem elég kialakítani a terrorizmus elleni csomagot, hanem fontos a jogalkotások megfelelő alkalmazása, beleértve a PNR-t is. Legyen erős az üzenetünk itt a parlamentből, hogy minket nem fognak megfenyegetni és elbátortalanítni, sőt a támadások hatására csak még határozottabbak leszünk. Graziak, uh, do you accept blue card? Elfogad egy kék kártyát? Le Breton úrtól. Igen. Le Breton úr. Take a floor, please. Micro, please. Mikrofon. Köszönöm, kedves kolléga, hogy elfogadja a kékhátyás kérdésemet. Példákat sorolt föl a tunéziai franciaországi támadásokra, és azt mondta, hogy a terrorizmus ellen föl kell lépni, vagy pedig megállapodást kell kötni a terrorizmus ellen de hát a PNR-en kívül, amit ő nem említett konkrétan is, nem javasol semmi konkrétumot ez zavar engem, hiszen nem igazán hiszem a, hiszek a BNR hatá, hatékonyságában, hogy ezzel lehet harcolni a terrorizmus ellen. Szerintem ez nem megfelelő. Van más konkrét megoldása is a terrorizmus elleni harc érdekében? Köszönöm, igen. Azok az intézkedések, amelyeket a PNR tartalmaz, én nem értek egyet önnel, hiszen szerintem ezek igenis használhatók a mi biztonságunkat fenyegető személyek elleni harcban. És nagyon sok intézkedésről van szó, amiről a parlament a következő napokban megállapodást tud kötni. Továbbá meg kell, hogy erősítsük a az Európai Unió terrorizmus elleni koordinátorának a hatáskörét is. Meg kell, hogy erősítsük az együttműködést a rendőrségi szervezetek között, az egyes tagállamok között. Nagyon sok feladatunk van, és intézményként is el kell, hogy lássuk ezt a feladatunkat. Köszönöm. Szilvi Guillaume képviselője a szó, másfél percben. L'Isère, la Tunisie, le Tunézia, Kuwait, Szomália és a terrorista erőszakos cselekmények ezeket az országokat sújtották, és egy időben történnek ezek a támadások, nagyon nagy a fenyegetés, meg kell vizsgálnunk egyébként a korábbi támadásokat, és mindez pszichózishoz vezet, európai és nemzetközi szinten kell, hogy harcoljunk a korábbiakban sose látott ilyenfajta jelenség ellen. A terrorizmus jelensége nagyon komplex, az okok geopolitikailag, szociálisak és sokszor pszichológiailag is, ezért globális megoldást kell, hogy tartsunk. Igen, soha nem volt ilyen válság, mint korábban. Fontos az európai biztonsági és igazságügyi intézkedések meghozatala megfelelő eszközöket kell, hogy kialakítsunk a digitális dzsihadista támadások ellen is, európai szinten, nemzetközi szinten. Igen, a pénzügyi támogatást is le kell, hogy álljuk, hiszen a pénzügyi forrásokkal rendelkeznek ezek a terrorista szervezetek. Meg kell, hogy akadályozzuk, hogy a dzsihadisták a Schengeni területen belül és azon kívül is utazhassanak megelőző intézkedésekre szükség van a radikalizáció ellen, az szociális kirekesztettség, az egyéb problémák, az oktatás hiányossága is mind támogatja a radikalizációt. A bizottság nagyon helyesen az Európai Biztonsági Programjában mindezt jelezte. Az oktatás, a fiatalok részvétele, szakmaközi párbeszéd, foglalkoztatás, szociális befogadás, mind eszközök a radikalizáció elleni harcban. Köszönöm szépen, képviselőasszony. No, de Herr Mark Demesmaker. Mark Demesmaker következik egy percben. Op 26 júni sloeg het kwaad. Köszönöm szépen. Július, június 26-án Tunéziát tragédia sújtotta. És ennek a támadásnak a célpontjai ártatlanok voltak, hívők, illetve turisták a tengerparton. Nem szabad, hogy elterelje a figyelmünket bármi erről a folyamatról. Tunézia számára ez egy valódi dráma, Amióta az arab tavasz elkezdődött, azóta az emberek össze vannak zavarodva, és az egész társadalom sérülékenyebb. Elveszítik a turistákat, a legfontosabb jövedelemforrásokat. Tunéziának valami jövőképre van szüksége, és nekünk is ezért kell tevékenykednünk. Az egyetlen olyan nézőpont, amire gondolhatunk, az a Marshall terv, ami egy nagy nemzetközi együttműködés volt, és segített az instabilitás elleni küzdelemben. Meg kell előznünk, hogy Tunézia egy új Líbiává váljon. Köszönjük szépen! Natalie Griesbeck képviselőasszony következik egy percben. Parancsoljon! A terrorista fenyegetés közepette nem csak szavakkal, hanem valódi eszközökkel, tettekkel is csatlakoznunk kell a polgárok és az értékek védelméhez, és el kell ítélnünk azokat a borzalmas tetteket, amelyeket most tapasztalhatunk, és amelyek megmérgezik a társadalmunkat. Határozottan kell fellépnünk a terroristákkal szemben, ugyanis ők meg tudják rengetni demokráciánkat. A radikalizáció megelőzése, a hálózatok figyelése amelyeket a terroristák használnak, hogy terjesszék propagandájukat, különösen a fiatalok irányában. Ezen kívül a fegyverkereskedelem megelőzése kell, hogy a prioritásunk legyen. A soros elnökséget képviselő miniszter is ezt mondta el. Erősítenünk kell az információcsere koordinációját, és meg kell sokszorozni ezeket az e-, erőfeszítéseket. Az információcserét kötelezővé kell tenni, az Európa működését optimalizálni kell, és létrehozni egy valódi európai utas nyilvántartási rendszert, ami hatékony eszközé válhat. Ezek a reformok például kötelezővé tennék a figyelmeztetéseket terrorista gyanús személyek esetében, és ezeket a jelzéseket meg kell osztani egymással. A közös biztonsági politikát eh, a polgárok csak így tudják eh, kielvezni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mayer kolléga másfél percben. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ijesztő és megdöbbentő, és nem kell nagyon a múltba visszanézni, hogy ilyen radikális változásokra van szükség. Tunézia, Franciaországban kétszer, Kuwait, én Grázból származom. Az elmúlt három hétben ott is egy támadásra került sor, ahol hárman áldozatul estek, kette megsérültek, és egyáltalán nem biztos, hogy nem voltak emögött radikális iszlamisták. És el lehet hinni, hogy ez különösen megrázza az embereket, és különösen megrázó, ugyanis évek óta már intünk az ellen, hogy mindent meg kell, illetve amellett, hogy mindent meg kell tenni, hogy ezek a terrorista cselekmények ne szaporodjanak el Európában, és ezek az iszlamisták velünk élnek a társadalmainkban. A felelős politikusok számára ezek mind egyéni adatokként jelennek meg. Miközben itt már egy tömeges adathalmazról van szó. A bevándorlók hulláma elkerülhetetlenül újabb terroristákat fog majd behozni Európába. A következő harctér úgymond Európa lesz, és a menekült áradat mellett a terrorizmus problémájával egész egyszerűen nem foglalkozunk, és valahogy a háttérbe szorul, de az elkövetkező években erre mindenféleképpen figyelmet kell fordítani. Köszönöm. George Payton két percben. Elnézést, előbb kellett volna, hogy sorra kerüljön. Paul Nuttles néhány perccel ezelőtt egy sor dolgot elmondott, amit én is el akartam volna mondani, és teljesen egyetértek vele. Az a fenyegetés, amivel ma a nyugati világban szembenézünk, illetve nem csak a nyugati világban, a fundamentalista iszlám a terroristák, a szélsőségesek egyetlen egy közös célt próbálnak elérni, és ugyanazt a könyvet olvassák, olvassák ami a Korán. És ennek a célnak a lényege, hogy a hitetleneket gyilkoljuk le, a hitetlenekkel szemben indítsunk háborút. És sokan ezt szó szerint veszik. A vezetőink azt mondják, hogy az iszlám a béke és a szeretet vallása. A probléma az, hogy ez eléggé ellentmondásos zagyvalék. A probléma az, hogy a szélsőségesek és a fundamentalisták azokat a részeket ragadják ki, amit, ami nekik tetszik, és ami megalapozza a mészárlásukat, és ezzel próbálnak a paradicsomba jutni a nyugati liberális demokráciáknak le kell szögeznie, hogy a fundamentalista iszlamizmusnak nincs helye a nyugati társadalmakban. Minden áldott nap találkozunk békés, békeszerető, korszerű felfogású iszlamistákkal. Ez tény, de ugyanakkor fel kell lépnünk a terrorizmussal szemben. Minden propaganda, gyakorlatilag arról szól, hogy mennyire fontosak a szavak. A legtöbb vallást a az alapítójuk után nevezik el a Krisz, Krisztus után a kereszténységet, buddhizmus buta után, és ha az iszlámot veszük, és alaholt, itt nem erről van szó. Térjünk vissza ahhoz, ahogy ezt a vallást 20-30 évvel ezelőtt neveztük nevezes, nevezetesen Mohaden, Mohamedán vallásnak, Mohamed vallásának. És gyakorlati lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy visszaszorítsuk, legyőzzük a terroristákat. Hogyha ők a sária törvények szerint akarnak élni, akkor ezt tegyék abban az országban, ahonnan származnak. Köszönöm szépen. A Teresa Jiménez. Tressa Jiménez beszéli Barrio képviselő asszony. Ja, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Első szóként az áldozatokra emlékeznék. Én mindig azt mondtam, hogy ebben a parlamentben sokan csak akkor figyelnek fel a terrorizmusra, amikor egy támadás, egy merénylet történik, és érzelmi hullám söpör végig a világon olyan komolyá vált már ez a probléma a társadalmunkban, hogy már mind, a társadalmunk is átterrorizálódott, és ez a terroristák diadala. Ők így korlátozzák a szabadságunkat. Nem is kell Tunisba, vagy Párizsba, vagy Londonba elutazni, nem is merünk már oda menni, hiszen elültették bennünk a félelem magvát. De hogyha minket megbénít a félelem, azzal valójában ők nyernek. Remélem, hogy a Luxemburg elnökség prioritásként fogja majd kezelni a terrorizmust. A biztonsági napirendbe bele kellene venni a jobb védelmi eszközöket is. Fel kell lépni azok ellen, akik a legfontosabb jogunkat, az élethez való jogunkat kívánják elvenni. Egyértelmű üzenetet kell küldeni a terroristáknak. Évek óta osztjuk meg egymással értékeinket, és meg kell nekik mutatnunk, hogy sosem fogunk meghajolni a késeik és bombáik előtt. Megvédjük az összes európai méltóságát, és soha, soha nem, fogunk, nem fogjuk a szabadságunkat átadni nekik. Ebben a házban tudnunk kell, hogy a szabadság nem összeegyezhetetlen a biztonsággal. Köszönjük. Elfogad-e Diana Dodds-tól egy kék kártyát? Igen? Elnézést kérdezi a képviselő. Köszönöm szépen, és megköszönném a képviselőasszonynak a munkáját, különösen a terrorizmus áldozataival kapcsolatos munkájáért. Megkérdezném, hogy egyetérte velem abban, hogy ki kell állnunk a terrorizmus áldozatai mellett, és gondoskodnunk kell -e arról, hogy a kormányok olyan jogalkotást fogadjanak el, amelyek megvédik az áldozatokat a terroristáktól. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm a kérdését. Igen, azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy elfogadjunk egy határozatot a terrorizmusról és az áldozatokról. Ebben a parlamentben láthatjuk nem csak az egyéni, hanem az államszintű terrorizmust is. Jelenleg azért történhetnek meg ezek az esetek, mert nincsen egyértelmű szabályozás. Mi nagyon világosan értjük, hogy miről van szó, de sok helyen nincs erre vonatkozó szabályozás. Kell, hogy egy jogszabály szülessen azért, hogy a terrorizmus áldozatai képviselve legyenek a társadalomban. Köszönöm szépen! Jetzt äh, Herr Gangelte, József Weidenholzer. Josef äh, Weidenholzer egy percben. Mikrofon. Sajnos ez a alkalom, ez a mai vita alkalmat ad arra, hogy megemlékezzünk a közelmúltbeli támadások áldozatairól. Ez nagyon ijesztő. És csak remélni tudjuk, hogy ezek a hullámok csillapolni fognak. Ezek az iszlamisták rossz ellenségek, gond, és a vallásszabadság, a szólásszabadság elveit alá. És velük szemben minden lehetséges eszközzel fel kell lépni, nyilván is proaktív módon. A radikalizmust fel kell számolnunk, és a biotopokat is ki kell hangsúlyoznunk, és meg kell akadályoznunk, hogy ártatlan embereket vonjanak a sor, soraikba ezek a szélsőségesek. Kirkhop úr, egy percben. President, uh, I just agree. Elnök úr, Egyetértek azzal, ami elhangzott a Tunéziában történt szörnyűségekről. Ez megmutatja, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk egy terroristával szemben. A Tunéziában és máshol történt merényletek megmutatják, hogy mindenhol sebezhetők vagyunk. Az EU nem tud vákumban létezni, ez a fenyegetés átnyúlik a határainkon. Együtt kell működnünk egymással, ezen kívül létfontosságú, hogy harmadik országokkal is közösen alakítsuk ki a globális biztonságot. És természetesen hatékonyan kell fellépnünk a radikalizálódással szemben is, és információt kell cserélnünk egymással. Tunéziától, ahogy egy európai országtól sem, nem lehet elvárni, hogy önmagában nézzen szembe az eseményekkel, segítenünk kell neki és egy egységes globális stratégiára van szükség az iszlám állam és a terrorizmus elleni küzdelemben. Köszönjük szépen! Most pedig Maite Pagaszártundua Ruiz következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A terrorizmus elleni küzdelem sajnos nem a 21. század terméke, de szeretném jelezni, hogy elmulasztottuk azt, hogy a legitimitásukat komolyan megtámadjuk. Az igazságszolgáltatás és a rendőrség is fellép ellenük, de a társadalom reakciója is fontos. A globális világban nincsenek lezárt határok, ezért az egész világot be kell vonnunk, meg kell védenünk minden polgárt, aki szabad akar lenni. És ezt egyértelműen ki kell mondani. Biztos úr, itt most bátor vezetőkre van szükség. És európaiként nem csak biztonságra van szükségünk, hanem valójában nincs is más lehetőségünk, mint hogy az Európán kívüli demokráciákat is megerősítsük. A jelenlegi geostratégiai helyzetben az olyan vezetők, akik nem mindig demokratikusan járnak el, csak nagyon rövid ideig lehetnek sikeresek. Ezért sok sikert kívánok, és mi mindenben támogatjuk Önt, hiszen létfontosság az Ön munkája számunkra is. Köszönjük szépen, Barbara Matera. Köszönöm szépen. Az ellenségünket nehéz megtalálni. Teljesen beláthatatlan, hogy mit fog tenni. Nincsen arca és nincsen pontos helyszín sem, ahol lakik. És ráadásul bármikor, bárhol lecsaphat. Éppen ezért bárhol a munkába vezető útunkon, otthon lecsaphat ránk. A családok félnek tőlük, és az ellenségeink nem védik a családokat, csak egyetlen egy dolog fontos számukra, a vallás, a vallásnak kell mindent, az élet minden területét ellenőriznie, és a hitetleneket meg kell büntetni. Kuwait, Szomália, Franciaország, Tunézia, hogy ezek egymáshoz kapcsolódnak-e vagy sem, ezek az események, az nem is fontos. Az a lényeg, hogy mindent meg kell tennünk, minden energiánkat arra kell fordítanunk, hogy konkrétan és sürgésen fellépjünk. Tudom, hogy ez nem könnyű, teljes mértékben tudatában vagyok ennek, de mégis úgy érzem, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehetne a dzsihadista terror támadások elleni stratégiákat bevetni, akkor a politikák nagyon a politikák és a politikai közbeszéd is nagyon zavarossá válik. A propaganda elleni harc, a terrorizmus finanszírozásának problémája, ezek azok a konkrét problémák, amelyekről sokkal többet kellene beszélnünk, és együtt kellene ezekre ö, megoldást tanulnunk. Ezt kivel Nobel-díjas szavaival válaszolnék még, aki azt mondta, hogy a terrorizmus ellen csak nagyobb demokráciával és nagyobb szabadsággal lehet felvenni a harcot. Grazie. Köszönöm szépen. Daniele, Viotti. Köszönöm szépen. Az Európai Unió a béke formációja, és mint olyan szeretnénk megállítani a terrort, a gyűlöletet, a pusztítást az Európai Unió határain belül és azon kívül is. Ezek a mostani támadások két kohéziónkat teszik próbává, próbára, és bizonyos tagállamok másként viselkednek, mint más tagállamok. Nekünk azonban az a feladatunk, hogy közösen lépjünk fel az egész Európai Unió szintjén valahogy optimalizálnunk kell a védelmi kiadásainkat, az információcserét, és szociális inkluziós politikákat kell létrehoznunk, és főként a gyűlölet ellen kell felvennünk a harcot. Ugyanis ez az a gyűlölet, amely az utóbbi hetekben, hónapokban, Kuwaitban, Nigériában, Franciaországban és Tunéziában is lecsapott. Ki kell lépnünk abból a logikából, hogy állandóan csak ellenőrizzünk és büntessünk az alapjogokat kell tiszteletben tartanunk, más Európai Unión kívüli országokban élő férfiak és nők alapjogait, és aztán a biztonság koncepciója nem szabad, hogy a demokrácia felfüggesztéséhez vezessen. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a parlament minél aktívabb módon támogassa Mogherini asszonyt, és azt, hogy a terrorizmus ellen is, elleni harcban ő hatékonyabban fel tudjon lépni. Köszönöm szépen, Viotti úr. Piotrowski képviselő következik. Köszönöm szépen. Az utóbbi időben borzalommal látjuk azt, hogy milyen bestiális szervezett terrorcselekmények történtek. Az iszlám állam is kimondta azt, hogy az al kicsit az ő ízlésének túlságosan is békés volt. Itt nem csak tunéziai emberek, hanem turisták is meghaltak, épp úgy, mint ahogyan Franciaországban is, és ne beszéljünk akkor még az iszlám állam által elkövetett borzalmas lefejezésekről. Az Európai Unió pedig cselekvésképtelen, és ide mm, ezt azért gondolom, mert az Európai Unió nem volt hajlandó segíteni a, az Egyesült Államokat a terrorizmus elleni harcban. Nagyon gyakran egy teljesen értelmetlen spirál alakult ki, és a speciális erőket úgy jutalmazzák, hogy az emberi jogokat megsérthetik. Ez pedig ellentmondásos. Köszönöm szépen. Deputat. Köszönöm szépen. Viktor Postinaró, képviselő, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és külön köszönöm, hogy megpróbál románul beszélni. A terrorizmus az utóbbi 15 évben nagyon nagy változásokon ment át, új a struktúráját, mint céljait tekintve, és még ráadásul a rekrutáció és a propaganda területén is. A legfontosabb célja a terroristáknak azonban ugyanaz marad, a demokrácia aláásása, az emberi jogok megszüntetése és a társadalmi rend felborítása. Logisztikai szempontból is ezt teszik. Éppen ezért ez egy horizontális és határokon átnyúló tevékenység, amely állandóan növekvőben van. 2015-ben globális szinten 138 terrorcselekményre került sor, ebből 6 júliusban. Itt vannak az elkövetők között ismert terrorista csoportok, mint a Boko Haram, vagy pedig a talibánok, de vannak úgynevezett olyan terroristák, akik tulajdonképpen saját kezdeményezésükből hajtanak végre terrorcselekményeket. Szíria, Szomália, Mali, Kuwait, Kenya, ezeken a területeken nem csak, hogy turista célközpontokat támadtak meg, nagyon kicsi eszközökkel, hanem ezen felül a rendvédelmi erőket is megtámadták, hogy destabilizálják ezeket a régiókat, ezeket az országokat, és azért is, hogy csökkentsék a nemzetközi közösség bizalmát abban, hogy sikerül majd megállítani ezt a folyamatot. Sajnos a határokon nem áll meg a terrorizmus. Láthattuk azt, hogy Franciaországban is mi történt, tehát a tagállamokban is bizony történnek terrorcselekmények. Ezért kell erősítenünk a szinergiákat az Európai Unió tagállamai között, hogy ezen fenyegetettséggel fel tudjuk venni a harcot. Integrált stratégiai célokra van szükség, a terrorizmus ellenes harcban, úgy, ahogyan az szerepel az uniós biztonsági stratégiában is. A februárban eldöntöttek prioritást kell, hogy élvezzenek, ugyanúgy, ahogyan a júniusi csúcson is ezt kimondták. 2016-ra egy globális uniós biztonsági stratégia kidolgozását szorgalmazom. Köszönöm szépen. Kán képviselő. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Az európai biztonság, biztonság eh, minden áldott nap kihívások előtt áll a szomszédságban is, és eh, ehhez a teljes figyelmünket eh, kell szentelnünk. A terroristák nem érdemelnek egyelmet. Ők a korszerű banditák, akik muzulmánokat és más vallásokat egyaránt leölnek. Múlt héten például Tunéziában, a szanibas utasokat Karácsiban, vagy például muszlim hívőket másút, illetve franciákat. És ez emlékeztet minket arra, hogy a terrorizmussal szembeni harc messze nem ért még véget. A muzulmán világ is egyértelműen fellép a szélsőségességgel szemben az iszlám nevében. Az EU-nak támogatnia kell az ilyen erőfeszítéseket a partner kormányokkal, illetve egyszerű állampolgárokkal együtt. A hosszú távú megoldáshoz azonban először a problémát a gyökerénél kell kezelni, és a közel-keleti béke érdekében kell megtennünk mindent. Itt Európában is fel kell lépnünk a szélsőségességgel szemben. Egy közelmúltbeli közvélemény kutatás szerint a britek 42 százaléka véli úgy, hogy a muzulmának 42 százaléka nem osztja a vallási értékeket, és ez így nem igaz. Az Európai Uniónak együtt kell működnie mindenkivel annak érdekében, hogy ezt a radikalizmust megállítsuk, és a közösségekkel együttműködve az integrációt és az összes európai jólétét kell biztosítani. Köszönöm szépen. Kán úr elfogad -e egy kék kártyát Kárszki úrtól? Kárszki úr? A mikrofont is kapcsolja be. Köszönöm, elnök óra. Következő a kérdésem. A, az Európa déli és keleti határain beáramló, bevándorló áradattal kapcsolatosan szeretném felkérdezni. Nem Gondolja, hogy ez esetleg a terrorizmus további veszélyét is behozza Európába? Én úgy gondolom, hogy ennek a problémának a legjobb megválaszolása az, hogyha a probléma gyökerét vizsgáljuk meg. Miért hagyja el ennyi ember a saját hazáját, otthonát, családját? a világon a stabilitást kell erősíteni, az egyenlőséget, és hogyha ezeket a kérdéseket megoldjuk, akkor tudunk megoldást találni a terrorizmus problémájára is, és nem szabad a menekültekkel szemben fellépni. Még egy kék kártyát szeretne Winberg asszony önhöz intézni. Winberg asszony. Köszönöm szépen. Mit tegyünk, ha milyen konkrét javaslatokra gondol ezen probléma megoldására Svédországban, például a bevándorlók a munkaerőpiacra is hozzá kell, hogy férjenek, megfelelő feltételeket kell, hogy élvezzenek. És nagyon sokan az állampolgársági engedélyt is visszahassák. A válaszát várjuk. A bűnözőknek természetesen le kell tölteniük a büntetésüket, viszont az ártatlanok ne szenvedjenek azok bűneiért, akik büntetést érdemelnek. Tehát biztosítanunk kell, hogy akik ezeket a bűncselekményeket elkövetik, ne kapjanak lehetőséget és akik keményen dolgoznak, azok azonban egyenlő esélyeket kell, hogy élvezzenek. Köszönöm szépen! Anaprilotis Lampros Fontolis. Fontolis képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon Európa az utóbbi időben egy terrorista hullámnak volt áldozata több ezren haltak meg. És a terroristák, az iszlám kalifátus emberei az utcáikon sétálnak. A jövőben sajnos várható, hogy még több hasonló esemény történik. Fontos, hogy kiálljunk a terrorizmus ellen a barbár gyakorlatok ellen határozottan fel kell lépni. Beszélhetünk itt haragról, ennek is meg lenne minden alapja, vagy fájdalomról. A fiam Jorgos Fontulis és a barátja is áldozattá vált, terroristák rontottak be az otthonába és megölték egy európai terrorizmus ellenes napot kellene létrehozni. És remélem, hogy a parlament is ugyanilyen érzékenyen fog majd állni a témához. Muszáj, hogy tegyünk valamit. Ami a fiam esetét illeti, emögött politikai mahinációk álltak, és ez megakadályozta, hogy a megfelelő nyomozás lefolyjon. Jobbnak kell lennünk, mint a terroristáknak. Köszönjük szépen! Most pedig következnek a spontán hozzászólások. Gál Kinga következik

köszönöm elnök úr! köszönjük. Frunzulika képviselő következik. köszönöm szépen. a terrorista cselekmények miatt a világ és európa is nagy veszélyben van. Én úgy gondolom, hogy globálisan kell erre a globális problémára megoldást találni, és az Európai Uniónak minden lehetséges eszközt meg kell ragadnia annak érdekében, hogy állampolgárai biztonságát védje. Mindenképpen egy határon átnyúló válaszadásra van szükség. A terroristák társadalmaink alapjait akarják aláásni, és meg akarnak gyilkolni bennünket, az Európai Unió demokráciáját, jog, jogállamiságát, az alapjogok tiszteletben tartását akarják mindenképpen tönkretenni. A prosperitás, béke, stabilitás elveit próbálják tönkretenni, amiket évtizedeken keresztül építettünk fel, hogy ezt tudjuk nyújtani a állampolgárinknak. Az emberi jogok kérdése és a rendvédelem együtt karöltve érnek csak valamit, és meg kell ezért találnunk az ő segítségükkel a terroristák problémáit és a terrorista cselekmények gyökerét. Köszönöm, Tomácsics képviselő. Hvala lijepa. Teroristički napadi koji su 26. lipnja izvedeni u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu. Tunis vagy Kuwait ti su vrlo uinkoviti u koritenju naih slabosti i mlakog pristupa prema islamskim ekstremistima koji su u europu uvezeni ali i onima koji su na naem tlu odgojeni u mrnji prema zapadnim vrijednostima. fel kell lépnünk azokkal szemben akik gyűlölettől vezérelve követnek el ilyen cselekményeket. napjainkban Euró, Európának nem kell szégyelni amiatt, hogy európai értékeket akar érvényesíteni. És fel kell lépni azokkal szemben, akik erőszakkal egy új identitást akarnak bevezetni. Éppen ezért az ilyen személyekkel szemben fel kell lépni, és elérkezett annak az ideje, hogy ezeket teljesen egyértelműen kimondjuk, ugyanis nekik nincs joguk, hogy Európába jöjjenek, és itt, tehát nincs helyük Európában. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. На юг от... Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az európai határoktól délre az arab világ folyamatosan konfliktusokkal szembesül teljes országok tűnnek el, népek halnak ki Szíriában. Muzulmánok, keresztények és mások is áldozattá válnak. A terrorizmus a biztonságunkat fenyegető legnagyobb erő. Mozgósítanunk kell minden erőforrásunkat a stabilitás helyreállítására az egész világon. Szembe kell néznünk azokkal a kihívásokkal, amelyek tornyosulnak előttünk. Mindent meg kell tennünk, amit csak lehet, hogy fellépjünk a terroristák ellen. Nem szigetelhetjük el magunkat, azonban épp ellenkezőleg meg kell próbálnunk több demokráciát létrehozni, és jobb multikulturális társadalmat kialakítani. Köszönöm, végezetül pedig Castaldo úr egy percben. Köszönöm szépen. A tragikus terrorista cselekmények, amelyek nemrégiben történtek a különböző országokban, további gondolkodásra kell, hogy késztessenek bennünket. Szinte minden plenáris ülésen már a terrorizmust napirendre kell tűzzük, és tulajdonképpen két lehetőségünk van vagy azt mondjuk, hogy bezárkózunk, és abban az illúzióban ringatjuk magunkat, hogy úgy tudjuk majd biztosítani a biztonságunkat, hogy a hírszerzésbe, a biztonságpolitikába és a és a fegyverekben minél többet befektetünk, de egy kicsit szerintem ez olyan, mint amikor egy kisgyerek egy kagylóval akarja a tengervizét kimerni. Aztán az is illúzió, hogyha azt gondoljuk, hogy az arab világban maguk majd megoldják a problémájukat, ezek a terrorista cselekmények és konfliktusok ki fognak terjedni egyre jobban azt szeretnénk inkább, hogy az iszlám, a mérsékelt iszlám Európában és az arab világban valóban megerősödjön, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha a politikai életünkbe is befoglaljuk őket, és segítjük ezeket a mérsékelt iszlamista kormányokat abban, hogy a terrorizmussal felvegyék a harcot. Köszönöm. Köszönöm. Avramopoulos úr következik. A bizottság nevében, Avramopoulos telt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, hogy lehetőséget adnak arra, hogy reagáljak az elmondottakra, a közelmúlt terrortámadásaival, illetve a terrorfenyegetéssel kapcsolatosan. Sajnos ez még sokáig alapvető kérdésként fog felmerülni az állampolgáraink számára. Nagyon hálás vagyok, hogy itt most napirendre vették ezt a kérdést az eheti plenáris ülésen. Az elmúlt fél évben a bizottság előterjesztett és megvalósított egy sor konkrét intézkedést a fenyegetettség cégekkel szemben. Össze kell fognunk annak érdekében, hogy minél gyorsabban és folyamatosan valósítsuk meg ezeket a javaslatokat. A jogállamiság és az alapvető emberi jogok maximális tiszteletben tartása mellett. Én eh, meghallgattam a hozzászólásaikat, többen említették a határokat például. Szeretnék mindenkit biztosítani a felől, hogy a biztonság tekintetében a Nyugat-Balkán az egyik legfontosabb partnerünk. Ennek a régiónak a biztonsága kulcsfontosságú. Célzott intézkedéseket valósítunk meg közösen a Nyugat-Balkánnal, a radikalizmussal szemben, a lőfegyverek tekintetében is együttműködünk, és sokan teljesen helyesen Tunéziára összpontosítottak. A bevezetőmben külön említettem Tunéziát, mi is maximálisan támogatjuk az országot. Az EU szomszédsági politikájának felülvizsgálata során célzott szakpolitikákat fogunk kidolgozni Tunéziával közösen. Ezeken a szakpolitikákon Mogherini asszonyjal és Hán biztos úrral közösen dolgozunk, és már mutatkoznak az eredmények. Biztos vagyok benne, hogy erről majd a következő vitában még bővebben fogunk hallani. És még egyszer szeretném megerősíteni, hogy erőteljesen elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy ezügyben együttműködjünk a parlamenttel és a tanácssal közösen, és számítunk az önök segítségére is. Köszönöm szépen, és most pedig a tanács nevében Schmidt úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, azt gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy sürgős a helyzet, fokoznunk kell az együttműködésünket a különféle területeken, azért, hogy hatékonyan meg tudjuk hozni a szükséges intézkedéseket, amelyek egyszerre szorítják vissza, illetve előzik meg a terrorizmust egy szisztematikus és koordinált megközelítésre van szükség. És szeretném azt is elmondani, hogy nem szabad beleesnünk a stigmatizálás, a kirekesztés, a xenofóbia vagy a homofóbia csapdájába. Ugyanis ezek megkönnyítik a terrorizmus útját. Továbbra is támogatnunk kell azokat a harmadik országokat, amelyekkel közösen köteleztük el magunkat a terrorizmus ellen koordinált cselekvési terveket kell elfogadnunk. Ezeknek különböző szintjei vannak, és ahogy azt eh, a biztos úrtól is eh, hallhattuk, eh, a politikáról is lesz egy vita, hiszen a biztos úr még csak most érkezett meg, illetve olyan országok, mint például Tunézia, amely különösen sebezhető, aktív támogatásra szorul. Az internetes tartalmakat megjelölő hatóság nemrég jött létre, és a terrorizmus elleni küzdelemben is nagyon fontos az ő szerepük, ezt mindenképpen tovább kell fejleszteni. És szeretnék rámutatni még arra is, hogy mindenképpen megállapodást kell elérnünk a PNR irányelv kapcsán, még a mi elnökségünk alatt. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy a mi elnökségünk dolgozni fog ezen a nagyon kényes és nagyon fontos témán, és szorosan együtt fogunk működni a parlamenttel, és számítunk az önök aktív támogatására. Köszönöm szépen! A következő napi rendi pont a bizonyos